Uh, uh, Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, szeretném megkezdeni az ülésünket. Elnézést kérek. Elnézést kérek a német tolmácsoktól, a mai napon angolul fogok beszélni, méghozzá udvariasságból, hiszen tiszteletben vendégünk angolul beszél, és az öröm és megtiszteltetés ért, hogy bemutathatom Phil Angelides-t itt a bal oldalamon, aki a múltban, hiszen már befejeződött a munka, az Egyesült Államok pénzügyi válságát vizsgáló bizottságának az elnöke volt, amelyet 2009 májusában állítottak fel, és amely a végső jelentését 13, február 13-án hozta nyilvánosságra. Az időzítés szempontjából itt volt egy kis átfedés, mert tavaly is beszéltünk Phil Angelidis-szel és delegációjával, amikor a, a mi szakbizottságunk delegációja egy rövid látogatást tett Washingtonban, és akkor a kormány és a képviselő az képviselővel is e, eszmecserét folytattunk, és e, akkor találkoztunk. Phil és csapata időközben befejezte a munkáját, és már be is tudták mutatni az eredményeiket. Most mi pedig éppen előkészítjük a mi végső jelentésünket, már a módosítók is beérkeztek, holnap kerül sor az eszmecserére a szakbizottságban, majd néhány hét múlva újra megvitatjuk ezt a jelentést. most pedig, mielőtt részletekbe bocsátkoznék, szeretném egyszerűen elmondani Phil Angelides, nagyon ismert az Egyesült Államokban, mind a köz, mind a magánszférában. Nagyon széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik, különösen a befektetők védelmében a lakhatás, a a, illetve a pénzügyek területén és a kaliforniai kormány szolgálta nagyon sok éven át, és a kaliforniai kincstárat vezettem. Ez a több mint 40 milliós lakossággal rendelkező Kaliforniában ez egy nagyon nagy felelősséggel bíró státusz, feladat. 1999-től egészen 2007-ig töltötte be ezt a pozíciót. Most pedig, amint elmondtam, ő volt ennek a különleges vizsgálóbizottságnak az elnöke több mint másfél évig, és miután a közférát elhagyta a magánszférában, e, saját ingatlan e, vállalatot hozott létre, és akkor további e, időhúzás nélkül át is adnám a szót Phil Angelidesnek. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen a megtiszteltetést, hogy itt lehetek ma, Klinc elnök úr meghívására. Köszönöm a meghívást, hogy eljöhettem, hogy megvitassuk azt a jelentést, amelyet a mi bizottságon készített, beleértve a következtetéseinket a pénzügyi és gazdasági válság okaira vonatkozóan. Ez volt a legnagyobb válság 1929 óta. Nagyon reméljük, hogy egy folyamatos párbeszéd alakulhat ki majd az Egyesült Államok és az Európai Unió között, és nagyon sok hasznára válhat ez a gazdaságunknak. Nos, természetesen bármilyen párbeszédre készen vagyok, és kérdések megválaszolására is. A mi bizottságunk feladat az volt, hogy megnézzük, hogy mi történt, hogyan történt, hogy megállapíthassuk, hogy miért történt, a kongresszus azzal bízott meg bennünket, hogy vizsgáljuk meg a gazdasági és pénzügyi válság okait, és azt, hogy nézzük meg, hogy azok a fő pénzintézetek, amelyek bedőltek vagy bedőltek volna, hanem segített volna nekik a szövetségi kormány, akkor mi történt volna, és hát természetesen lehetőségünk volt arra is, hogy az ügyészséghez forduljunk bármilyen esetben, hogyha valamilyen törvény sértésbe ütközünk a vizsgálataink során. A mi jelentésünk és következtetéseink, amelyet a kongresszusnak, az elnöknek, az amerikai népnek ez év január 27-én mutattunk be, ez egy kimerítő tényeken alapuló jelentés, amelyen több mint egy évig dolgoztunk, több millió oldalt vizsgáltunk át, 700 tanút hallgattunk, meg 19 nap köz meghallgatást tartottunk. Megjelent a jelentés nyomtatásban, elektronikus verzióban és könyvformájában is elérhető és hát dokumentumok ezreit kellett megnéznünk, felvételeket, az interjúk felvételeit, és ez mind megtalálható a mi weboldalunkon, amely meg is fogom adni önöknek az új új weboldalunkat, ez pedig tehát ez mostantól új, úgyhogy egy másodperc, amíg megtalálom. Tehát a mi weboldalunk az fcic.lo stanford.edu, tehát fcic.law.stanford.edu. A bizottságunk a munkáját február 13-án fejezte be. A pénzügyi szektorban, a politikai valóságban nagyon sokan törölni akarták emlékezetükből ezt a válságot, és úgy próbáltak tenni, mintha az életben soha nem történt volna meg, de ö, mi ö, természetesen, ha nem tanulunk a történelemből, akkor ö, csak úgy tudunk tanulni, ha meg is ismerjük. És ez segít megérteni bennünket abban, hogyan lehetett volna ezt a válságot elkerülni. Mi nem szeretnénk újraírni a történelmet, hanem szeretnénk megismerni. E, ez az átfogó pénzügyi válság, ez nagyon komoly következményekkel járt az Egyesült Államokra és a világ számos országa számára, és most, ha már láthatók a kilábalás jelei, nem szabad elfelejteni, hogy ez a pénzügyi válság generációkra hatással lesz a gazdaságra. Nagyon sok vállalkozásra volt ez hatással, teljes közösségekre, háztartásokra, a mi országunkban, és természetesen itt Európában is, és még mindig ennek a kataklizmának az utóhatásai alatt szenvedünk. És és amikor a jelentésünk megjelent, akkor több mint 26 millió ember volt munkanélkül Amerikában, vagy nem volt teljes munkaidejű állásuk, és a válság során több mint 11 trillió dollár tűnt el a háztartások és a nyugdíj megtakarításokból, és 4 millió család vesztette el otthonát, és kellett elárverezni a házukat, és gyakorlatilag ez még tovább folyt folytatódik, és nagyon sok ö, ártatlan ember számára ezek a hatások folytatódnak, és a gazdasági válság az továbbra is bizonytalansággal jár számukra. azonban az Egyesült Államokban számos kérdést megvitattunk, és hát hatalmas összegeket áldoztunk annak érdekében, hogy megmentsünk bizonyos pénzintézeteket, azonban a fő kérdés az volt, hogy a múlt időben, a múltban ez hogyan történhetett, hogy 2008-ban két rossz alternatíva közül, két fájdalmas alternatíva között kellett választanunk, vagy hagyjuk bedőlni a pénzügyi és gazdasági rendszerünket, vagy pedig trillió dollárokat, adófizetői pénzeket pumpálunk a gazdaságba, hogy megmentsük a magántársaságokat, annak árán is, hogy emberek milliói vesztik el a munkájukat, megtakarításaikat, otthonaikat. Hat következtetést vontunk le, ezeket fogom önöknek bemutatni először is. Azt mondtuk, hogy ez a pénzügyi válság elkerülhető lett volna. Annak ellenére, hogy nagyon sok pénzügyi és politikai körökben sokan azt mondják, hogy a válság nem volt előrelátható. Voltak igenis jelei. A tragédia éppen az volt, hogy ezeket figyelmen kívül hagyták. A mi jelentésünk egészen egyértelmű ebben a vonatkozásban. Igenis ez a válság emberi cselekvés, nem cselekvés eredménye volt, nem pedig a természeti csapás. És a gondolom, hogy voltak ö, ö, jelek, amelyeket a pénzügyi vezetők egyszerűen figyelmen kívül hagytak, és mindenféle kockázatokat vállaltak a pénzügyi rendszerben. És ez egy igenis hatalmas hiba volt, nem csak egy botladozás. És azt is látni kell, hogy robbanásszerűen megnőtt a jelzálog adósság, az értékpapírosítása a jelzálogoknak, és ez egyre szörnyűbb gyakorlat gyakorlatokat eredményezett rabló gazdálkodást. Az FBI 2004-ben egy vizsgálatot végzett, és azt mondta, hogy az, hogy ilyen nagymértékben megnövekedett a jelzálogoknak a mértéke, ez potenciálisan veszélyt jelent, és ezt tehát már jelezte 2004-ben. Azt mondták, hogy hasonló válságokat eredményezhet, mint az 1980-as vagy 90-es hitelválságok. A derivatívák is rettenetes mértékben fejlődtek, és és nagyon gyakori volt a rövid távú kölcsönzés, és ez a jelentés komoly példákkal szolgál arra, amikor nem történt semmi, amikor a vezetők nem avatkoztak be, holott a fenyegetés már egyértelműen észlelhető volt. A jelentés tele van a bizonyítékokkal. A Federal Reserve egyszerűen nem lépett, amikor látta, hogy tele van a pénzügyi rendszer toxikus jelzálogokkal, és egyszerűen nem vizsgálták meg ezeket 2006 őszétől még akkor is, amikor csökkentek a lakásárak az Egyesült Államokban a Wall Street, még akkor is több mint 1,6 trillió jelzálogot értékpapírosított. 2000 és 2007 között a Moody's hitelminősítő 41, 45 ezer jelzálog értékpapírnak adott három 3A, AAA minősítést. És ez 2010 elején történt, 2006-ban a Moody's mintegy 30 értékpapírt minősített így, és az eredménye ennek iszonyatos volt. Na most ez nem Isten csapása volt, a legnagyobb tragédia véleményünk szerint az volt, hogyha, illetve az lenne a legrosszabb, ha azt hinnénk, hogy ezt a, ez a válság valamilyen sorscsapás volt. Nem, ezt meg lehet előzni. Másodszorban pedig azt mondtuk, hogy a pénzügyi ellenőrzés és a felügyelet sem bizonyult megfelelően stabilnak. Világos, hogy az őrök nem voltak a helyükön, és ez egy nagyon nagy szempont, ugyanis mindenki hitt abban, hogy a piac az képes önmagát korrigálni. És ez a bizalom, a deregulációba vetett bizalom, ez volt jellemző a Fed előző elnökére, Ellen Greenspanre is, és másokra is a kongresszusban. A jelentésünk leírja, hogy ez a megközelítés számos, számos lyukat, hiányt teremtett a felügyeleti rendszerben, és ez növelte a kockázatokat. Kialakult az OTC derivatívák áttekinthetetlen piaca, vissza, és a pénzügyi rendszerben egyfajta árnyékbankrendszer alakult ki, és a felügyelet ezzel nem tudott lépést tartani, és nem a leggyengébb felügyelők dolgoztak és nem fogadjuk el azt sem, hogy a felügyeletnek nem lett volna hatásköre a pénzügyi rendszer felügyeletére, még a fennálló hiányosságok ellenére is élniük kellett volna a lehetőségekkel, és most természetesen további hatáskörökre is szükségük lesz és mi azt mondtuk, hogy nagyon fontos lenne a megfelelő felügyeleti szabályozás, a Federal Reserve gyakorlatilag az egyetlen olyan intézmény, amely megakadályozhatta volna ezeket a hiteleket, megvan a lehetőségük, az információjuk, a felelősségük, hogy beavatkozzanak akkor, amikor a válság kibontakozóban van, nem avatkoztak be. A felügyelet, az áll, a pénzügyi felügyelet, a Securities and Exchange Commission sem lépett. A New Yorki Federal Reserve Bank és más szabályozók is felléphettek volna. Például a Citi olyan nagy mértékben ki volt téve a subprime válságnak. Nem lépett, és nagyon sok esetben kialakult ez a láncolat, amelybe be lehetett volna avatkozni az értékpapírosítási folyamatban. Nem avatkozott be senki és éppen ezért ezek egyértelmű bizonyítékok, ezt minden esetben lehet bizonyítani. És nem lepte meg a bizottságot az sem, hogy a hatalmas pénzügyi ipar a gyengébb szabályozást szorgalmazta. És hát ez egyértelműen csak azt segítette elő, hogy a felügyelet is gyengül és így kialakulhatott ez a függetlenség egy ilyen kritikus gazdasági szektorban, egy mindentől való függetlenség. Harmadsorban úgy gondoltuk, hogy ez a sok bedőlés a vállalatoknál, menedzsmentben ez, és nagyon sok pénzintézetben ez volt a, a, kulcsa a válságnak. 30 év dereguláció, és az, hogy nem volt meg a megfelelő rálátás a pénzügyi szektorban vezetett ide. A kockázatvállalás sem úgy alakult, ahogy annak alakulnia kellett volna, és ez az önvédelmi, önvédelmi reflex sem működött megfelelően. A mi vizsgálatunk azt is mutatja, hogy nagyon sok esetben a kormányzat sem működött megfelelően. Minden esetben megnéztük a menedzsment munkáját és a pénzügyi intézeteket, hogy hogyan dolgoztak, nem jól. Gondolok itt az AIG-re, a Bear Stearns-re, a Fannie Mae-re, a Lehman Brothers-re, a Merrill Lynch-re, hogy csak egy néhányat említsek. És nagyon sok esetben gátlástalanul születtek meg a döntések, a határozatok. Egyszerűen túlságosan sok vállalatok kockázatot vállaltak, túl kevés tőkével, túlságosan nagy függetlenséget és rövid távú finanszírozást. És a tevékenységüket egyre inkább kockázatos kereskedelmi ügyletekre összpontosítottak, hogy nagy nyereségekre tegyenek szert. Sok vállalat ki volt téve ezeknek a veszélyeknek, hogy újra és újra különböző, különböző értékpapír csomagokat állítottak össze, amely jelzálog alapú volt. És néhány intézet túlságosan nagy volt ahhoz, hogy hagytuk volna őket bedőlni, és nem használták megfelelően azokat a matematikai modelleket, amelyek előre tudták volna jelezni a kockázatokat. A kompenzáció kompenzációs rendszerek azok hatalmas adósságot eredményeztek, és itt nem vették egyszerűen figyelembe azt, hogy ennek mi lesz az ára. A legnagyobb pénzintézetek voltak azok, amelyek leginkább bővítették az OTC derivatívák piacát, és ez a piac teljesen ellenőrzés nélkül működött, és 673 trillió dollárról volt itt szó 2008-ban név mértéken úgy láttuk, hogy ez az OTC derivatíva kereskedés nagymértékben hozzájárult ehhez a válsághoz, és egyszerűen átláthatatlan volt, nem volt elegendően tőkésítve, és így előre látható lett volna ez a tragédia. Egyszerűen az emberek, mindenki a jelzálog érték pap pirosításba kezdett, és ez egy hatalmas buborékot teremtett a lakáspiacon. És nagyon kockázatos befektetések történtek, és ez egyre inkább a válság felé vitte a pénzügyi rendszert és ez az, amiről már beszéltem, hogy a vállalatvezetések sem, a vállalatvezetés sem volt minden esetben a helyzet magaslatán. 2008 előtt nagyon sok pénzügyi intézet biztosított hatalmas hiteleket, nem megfelelő tőkével működtek, nem voltak előképpen likvidek, és Például az öt fő befektetési bank, a Bear Stearns, a Goldman Sachs, a Lehman Brothers, a Merrill Lynch és a Morgan Stanley, ezek rendkívül kis tőkével működtek. 2007. A tőkeltétel szintje 2007 végig kb. 40 az egyhez volt, tehát 40 dollár csak egyetlen egy dollárszasség esetén. Tehát egy 3%-os piaci mozgás esetén már is elfogyasztották volna a teljes tőketartalékokat. És a kölcsönzés leginkább rövid lejáratú volt, az overnight piacokon szerezték ezt be, tehát az azt jelenti, hogy napról napra ezeket a több milliárd dollárnyi kölcsönöket meg kellett újítani. És hát a befektetési bankok nem voltak egyedül ebben a helyzetben. Fannie Mae és Freddie meg a két kormányzat által is támogatott vállalat tőkáltételi szentje 75 volt az egyhez. A Citigroup pedig 2007-ben 48 az egyhez 48 ezer egyhez mértékű tőkeltétel rendelkezett. Ezeket sokszor elbújtatták derivatívák pozícióiban, illetve mérlegen kívüli pozíciókban, illetve kidíszítették, megszépítették a pénzügyi jelentéseket a befektetők számára. A Lehman Brothers és a Bear Stearns esetében is elkendőzték a valódi tőkeltétel szintjét. És ezt még súlyosbította az is, hogy az ilyenfajta adósság tekintetében egyáltalán milyen e, vagyoneszközöket szereztek meg ezzel az adósságokkal. Ahogyan a jelzálogpiac és az ingatlanpiac egyre kockázatosabb kölcsönöket és értékpapírokat dobott piacra, ezek a cégek egyre több ilyen kockázatos eszközt szereztek meg. És ezek a cégek nem álltak egyedül, hiszen a háztartások is egyre nagyobb adósságot e, halmaztak föl. És és hát a, a szabályozás hiányossága is ahhoz vezetett, hogy egyre nagyobb volt a kockázata annak, hogy összeomlik a rendszer. Ezen kívül kialakult egy árnyék bankrendszer, ami azt jelentett, hogy tulajdonképpen egy 20. század elejé rendszer állt fönn, de nem, nem tudott ellenállni az új kívásoknak. 2008-ban az az árnyék bankrendszer hálózat kb. 13 billió dollárral bírt, tehát egy 21. századik pénzügyi rendszerünk volt, de nem 19. századi záradékokkal védelmi rendszerrel. Tehát óriási adósságok halmozottak föl, az átláthatóság hiányzott, nem volt megfelelő a tőkesítés, kockázatos eszközöket halmoztak föl, és ez követte a pánik az ötödik ok pedig az volt, hogy a politikai döntéshozók nem voltak megfelelően felkészülve a válságra, és nem következetesen válaszoltak a helyzetre, ezzel hozzájárultak a bizonytalansághoz és a pánikhoz. Paulson pénzügyminiszter úr eh, eh, illetve Benből Nanki, Ellen Greenspan a nevében az amerikai jegbank, illetve a New Yorki Szövetségi Bank, ők voltak a legjobb helyzetben ahhoz, hogy megakadályozzák azt, ami aztán 2007-2008 fordulóján kialakult. De hát ők is lemaradtak az események után futottak, és nem látták át a helyzetet, az átláthatóság hiányzott a legfontosabb piaci szegmensekben és tulajdonképpen ők azt hitték, hogy a kockázat diversifikálódott, miközben koncentrálódott a politika döntéshozók és a szabályozók nem tudták megállítani a járványt. Ugyanakkor arról beszéltek a közvéleményt, arról biztosították, hogy ők a másodlagos járványt meg tudnák állítani. De igazából nem értették, nem látták át a helyzetet, nem volt átfogó stratégiai tervük arról, hogy hogyan lehetne ezt a járványt megállítani, hiszen nem értették, hogy mekkora kockázatokat is rejt ez az, hogy ennyire összekapcsolódtak a pénzügyi piacok. Tehát a szabályozók és a hivatalnokok nem ismerték fel azt, hogyha összeomlik, kipukkad az ingatlan buborék, akkor ez magával ranthatja a teljes pénzügyi rendszert. 2007. júniusban, amikor a Bernstein hedge fundjai, a tökéfeszeti alapjai összeomlottak, akkor ezt, erre azt mondták, hogy hát ez viszonylag egyedi eset, holott nagyon sok alap ugyanennek a kockázatnak volt kitéve. Illetve egy másik példa, a New Yorki Szövetségi Bank még akkor is csak tájékozódott a Lehman Brothers kilévőségeiről, a 900 ezer derivatíva szerződésről, amikor már csak egy hónap volt hátra a Lehman Brothers összeomlásáig. A kormány úgy döntött, hogy megmenti Bell Stearns, majd a Fannie és a Freddy Mac-et és sőt alá helyezte, majd úgy döntött, hogy a Lehman Brothers uh, engedi csődbe jutni, miközben az AIG-nak meg kormányzati segítséget nyújtott. Ez a következetlen, inkonzisztens megközelítés csak fokozta még a bizonytalanságot és a pánikot. Végül a hatodik és utolsó A jelentésünk megmutatja, hogy az átláthatóság, az etika és a számonkérhetőség megszegése, minden szinten történő megszegése hogyan is vezetett el a válsághoz. Láthatjuk, hogy a gazdaság jólétünk szempontjából ez egy piacok integritása, és az, hogy a közvélemény bízni tudjon a piacokban. Nagyon fontos a pénzügyi piacok fenntarthatósága, stabilitása, és e, ez, ez felelősen és átláthatóan kell működni ezeknek. Természetesen nyerességre törekszik mindenki, de közben elvárható, hogy megfelelően viselkedjenek a vállalatok. De az elszámoltatóság és az etika kérdésében mind megbuktak ezek a vállalatok. És és ez nem csak pénzügyi következményekhez vezetett, hanem a bizalom elvesztéséhez is. Példaként említhetjük azokat a kölcsönfelvevőket, akik olyan gyorsan elmulasztották fizetni a részleteket, hogy az azt mutatta, hogy sohasem voltak képesek, vagy sohasem szándékoztak igazából visszafizetni a kölcsönüket. Illetve a jelzálog kereskedő ügynökök nagyon sokszor drágább kölcsönöket adtak el az embereknek, hogy minden nagyobb jutalékhoz jussanak. Nagyon nagyon sokszor a kölcsönfelvevők olyan kölcsönöket vettek fel, amelyeket nem is engedhettek meg maguknak. A jelzáloggal kapcsolatos csalás virágzott ebben a laza szabályzási környezetben. 2005 és 2007 között több mint egy billió dollárnyi uh, jelzálog kölcsön csaláson alapult, ez bebizonyosodott. Például a Goldman Sachs esetében is több tíz milliárdnyi dollárnyi jelzálog értékpapírt adtak el a befektetőknek, miközben sortoltak ők maguk is ezek ellen az értékpapíratok ellen. Eladták ezeket a nagyon is kockázatos jelzálogokat, anélkül, hogy a befektetőknek elmondták volna, hogy milyen kockázatokkal is járnak ezek a jelzálog kölcsönök. Szeretném még elmondani, hogy amikor a felelősséget elemezzük, akkor különleges felelősséget rovunk a, azokra, akik a szabályozási ügynökségekben ülnek, akiknek tulajdonképpen felügyelni kellett volna azokat a vállalatokat, akik a válságba vezettek bennünket például a Kriszt bizottság ajánlásait is figyelembe kellett volna venni. A mi célunk az volt, hogy megállapítsuk, mi történt, hogy új irányt szapassunk a jövőben. Egyelőre még nem, nem teltünk pontot a vizsgálatok végre, még nagyon sokat ki kell deríteni, nagyon sok mindent ki kell javítanunk. Nagyon sok szempontból a pénzügyi rendszer, a mai pénzügyi rendszer még, még mindig nem változott meg az képest, ami a válság elején fennállt, az képest nem változott sok minden, hiszen még nagyon sok, sőt több, mint valaha a rendszer szinten is fontos pénzügyi intézet. A New Yorki számvevőszék szerint 2009 végére a pénzügyi ipar nyeressége megháromszorozódott a 2006-os szinthez képes. 2010-ben új rekordokat értek el Wall Street-i bankok és e, értékpapír cégek. És hát most egy személyes megfigyelés azon kívül, amely a jelentésben is áll. Tehát az állami pénzügyi reformról és a pénzügyi piacokról szeretném most beszélni, hogy hogyan is áll a helyzet most két hónappal a jelentés nyilvánosságra hozatalát után. A vizsgálat során nagyon kevés önkritikával találkozhatunk a Wall Street gyakorlatait és szerepét tekintve a válságban, és ez nem kis részben annak tudható be, hogy az amerikai adófizetőknek kellett ugye megmenteni a pénzügyi rendszert, több billiárd dollárt kellett ö, kifizetni a kormánynak pénzügyi segélyként annak érdekében, hogy megmentse a Wall Street-et azoktól a a hibá, azoknak a hibáknak a következményeitől, amelyeket ők követtek el. A közfigyelem leginkább a talpra, az amerikai pénzügyi segélycsomagra fókuszált, ez ugye 700 milliárd dollárt jelent, de ez csak a kormány intézkedéseknek csak a csúcsát, a jéghegy csúcsát mutat, és ez egy példátlan segédcsomag volt az amerikai kormány részéről. És tulajdonképpen semmi, vagy alig van korreláció azok között, akik okozták ezt a gazdasági válságot, és azok között, akik kifizetik a következményeket. Tehát tulajdonképpen nem vonták felelősségre azokat, akik okozták ezeket a, a akik okozták a válságot. A fővárosunkban viszont nagyon is aggályosak a a legújabb tendenciák a pénzügyi reformmal kapcsolatban, hiszen úgy tűnik, hogy vissza akarja őt, és megpróbálják megakadályozni a Dodd-Frank féle pénzügyi reformot, amely egy nagyon jó törvény, amely megakadályozhatná, hogy egy újabb válság kialakuljon. A képviselőház pedig csökkenteni akarja a szeknek elkülönített forrásokat, holott ez még több bírságot és pénzt hozhatna, ha a feladatát megfelelőképpen elláthatná az értékpapíros tőzsdefelületője a szeg. Ezen kívül pedig az árutőzsdei határidős ügyletekkel foglalkozó bizottságnak a költségvetést meg akarják nyírbálni, amelynek ugye pontosan az OTC derivatíva piacot kellene felügyelnie. Ellen Greenspan, aki pedig maga is hozzájárult a válsághoz, elítélte azt, hogy milyen óriási ütemben halad az új pénzügyi szabályozás, és hogy bármit szabályozni lehet manapság. Mert és ő szeretne visszatérni a régi jó kockázatos napokhoz, reformokhoz, amelyek ugyanakkor térdre kényszerítették a pénzügyi rendszerünket. Ez a politikai irány, ez már a válság előtt is rossz irány volt, és mindenképpen rossz irány a jövőre nézve, hiszen most már itt a mindent ö, ö, bizonyító bizonyíték, hogy ez a fajta politika nagyon sok kárt okoz a monetáris és politikai iparnak ez a törekvése nem szabad, hogy célt érjen. Egyszerűen meg kell újítanunk a pénzügyi rendszert, reformálnunk kell ezt, hogy fenntarthatóvá tegyük a gazdaságunkat. Ezzel kapcsolatban három gondolatot szeretnék megosztani önök először is. Fel kell gyorsítanunk a reform mértékét, meg kell erősítenünk a szabályozási és politikai változásokat, gyorsítani, erősíteni kell. Minél gyorsabban végre kell hajtani a kongresszus által elfogadott és Obama elnök által alá is írt új törvényeket. Most már olyan szabályozókra van szükségünk, akiknek van gerincük, van politikai akaratuk, és meg kell akadályoznunk, hogy a kongresszus akadályozza az ő munkájukat. Folyamatosan őt kell állnunk, és folyamatosan alkalmazkodunk kell, hiszen a pénzügyi ágazat folyamatosan változik és ehhez a legnagyobb mértékű együttműködésre van szükség az országunk, az Európai és más nemzetek között annak érdekében, hogy olyan szabályozási keretet hozzunk létre, amely a globalizált pénzügyi ágazatnak meg tud felelni. Nem szabad, hogy a pénzügyi ágazat egy-egy országra nyomást tudjon gyakorolni, vagy kiátsza egymás ellen őket, hogy aztán a közérdeket sértse ezáltal. Másodszor pedig biztosítanunk kell azt is, hogy a pénzügyi törvényeinket meg megfelelőképpen be is tartatsák igazságos módon, de kibúvó nélkül. A mi bizottságunk nem egy bűnüldöző testület, de hát gyakorta feltették nekem ezt a kérdést, amikor ezt a bizottságot szolgáltam, és elnökként szolgáltam a bizottságban, akkor nagyon sokszor tették fel a kérdést, hogy, hogy hol a bűnöldözés, miért nem vonják felelősségre a tettesekkel a gazdasági kár tekintetében tényleg nagyon nagy a düh, és erre többen kívánják azt, hogy vonják felelősségre a, azokat, akik a válsághoz hozzájárultak. De hát a düh az nem lehet jó politikai irányzat, mi nem ö, nem akarunk bosszút állni, egyszerűen az igazságszolgáltatás mellett kell elköteleznünk magunkat, és nagyon fontos, hogy megfelelően aktívan együttműködjünk annak érdekében, hogy azok, akik megszekték a törvényeket, akár határokon keresztül, és ők mind bíróság elé kerüljenek. És végül, de legfontosabb gondolatom az, hogy hogy egy fenntarthatóbb gazdaság mellett kell síkra szállnunk, amelyben a pénzügyi ágazat hozzájárul a hosszú távú növekedéshez, a teremtéshez, illetve a jólét ö, szélesítéséhez. Ez pedig újfajta vállalati felelősséggel ö, kell párosulnia, ahol valódi erkölcsi mérce nyilvánul meg. Az elmúlt évtized legnagyobb tragédiája az, hogy több billió dollárt pazaroltunk el ezekre a bedőlő jelzálók papírokra, ahelyett, hogy befektettünk volna az infrastruktúrába, a technológiába, a tiszta energiába, amelyek ugyanakkor a termelékenységünket, a jólétünket erősítették volna de egyre inkább arra volt szó, hogy a pénzből ö, teremtsünk még több pénzt, ahelyett, hogy a pénzből értéket teremtettünk volna. Még hogyha a törvényeket nem is szekték meg, akkor is olyan viselkedés módokat láthatunk, amelyek igenis gyengítették a gazdasági előrelépés alapjait. Az Egyesült Államokban a, az a vállalati nyereség, amely a pénzügyi ágazatból származott, a 80-as években 15%-ra növekedett a 2000-es években. 1978 és 2000 között 3 billió dollárról 36 billió dollárra emelkedett az amerikai pénzügyi ágazat adóssága. Nagyon sok tekintetben mi, a mi országunk nagy tétekre játszott, ahelyett, hogy a nagy tétet az értékekre helyezte volna. A gazdaságunknak új irányt kell szabnunk, úgy, hogy a pénzügyi ágazat ne uralja, hanem szolgálja a gazdasági előrelépés. Végül pedig szeretném elmondani, hogy még nem ért véget az a történet, amely pénzügyi és gazdasági válsághoz vezetett. Mi együtt megírhatjuk a végső fejezetét ennek a történetnek, de hogyha más eredményt akarunk elérni, akkor új, másféle döntéseket kell hoznunk. Köszönöm szépen a figyelmüket! Thank you very much, Phil, for this, uh... Köszönöm szépen, Phil, ezt a Köszönjük részletes... szépen ezt a részletes bevezetést a jelentésről. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy ez egy vizsgáló bizottság volt. Mi nem vizsgáló bizottság vagyunk ebben az értelemben, tehát jogilag is vannak különbségek a, az önök bizottsága és a mi bizottságunk jogállása között, tehát ez egy választott képviselőkből álló bizottság, az önök esetében pedig kívülről érkeztek a szakértők, nálunk mindenki tagja az Európai Parlamentnek. És most akkor megnézzük az egyes frakciókat, és megkérjük az itt lévő képviselőiket, hogy tegyék meg megjegyzéseiket, vagy tegyék fel kérdéseiket a konzervatívokkal kezdjük, ez a legnagyobb, a néppárti a legnagyobb frakció, utána jönnek a szocialisták, jelentéskészítője is onnan van, hogy a jelentéskészítője kíván először szólni, akkor ő kapja meg először a szót, utána meg jönnek a hozzászólók, a zöldek közül nincsenek, de jöhetnek még, úgyhogy egy lesz majd balról is, a, aztán megkezdjük újra. Ha végigmentünk az összes frakción, akkor először a jelentés készítője a szó. Köszönöm szépen. Félencselides. Kérem, tegye fel a fülhallgatóját, mert én franciául fogok beszélni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy csatlakozott hozzánk, és meglátogatott minket azután, hogy mi magunk és az Egyesült Államokban jártunk, ahogy az elnök úr elmondta, egy kicsit mások a bizottságaink, másféle a munkánk, ugyanakkor a mi munkánkhoz az önök konklúziói abszolút értékesek. Kettőt szeretnék ebből kiemelni, az első az, hogy nagyon sokan azok közül, akik eh, jelentős felelősséggel bírnak ebben a válságban, ők azok, akik most azon dolgoznak, hogy megtalálják a eh, megoldásokat is, és ezért igen, keveset sikerült elérni, még mindig ott van fölöttünk eh, a, a fenyegetése annak, hogy egy olyan állapotba térünk vissza, ahol kevés a szabályozás. Jacques Delors említette, mondta, hogy talán el kell ismerni, hogy ellen kell állni ennek a, a érvelésnek, amelyik a lokalizációt illeti. A második következtetés, amelyet ön kiemelt, ami szerintem teljesen alapvető, az, hogy akik azok, akik azok, akik eh, a válság áldozataiként tüntetik fel magukat, mennyire felelősek a válság kialakulásában? Még két kérdés, és tudom, hogy ez nem nincs benne az önök mandátumában, de úgy gondolom, hogy önnek van valami elképzelése arról, hogy mit kellene tenni. Mi a parlamentben, az Európai Parlamentben kétszer is megszavaztuk azt, hogy szükséges lenne egy pénzügyi tranzakciókra eh, kivetett adó bevezetése. Ez a javaslat egy, azzal a képességgel rendelkezik, hogy választ tud adni azoknak a kihívásoknak, amelyeket ön kiemelte. Tudjuk, hogy ezek a tranzakciók igen összetettek, és tudjuk azt is, hogy mindenképpen a, a piaci szereplők egy ellenstratégiával fognak előrukkolni, amennyiben mi ezt bevezetjük. Ez egy olyan ötlet, amelyik elindult a maga útján, amelyik megmutatta azt, hogy egy ilyen válság ellen van megoldás, egy olyan megoldás, am, az nem ahhoz a ö, eszköztárhoz tartozna, amelyen rendelkeznek azok, akik ezért a fele, ö, válságért felelősek. Tehát úgy vélem, hogy az Egyesült Államokkal jelentős módon tudnánk együttműködni annak érdekében, hogy ezeket a megközelítéseket előmozdítsuk. Aztán nagyon sok kérdés felmerült az ön előadásában, és ezek folyamatosan terítéken vannak a francia elnök választás során is. Nos, globális problémák vannak. Hogyan tudjuk a globális problémákat megoldani? Miképpen tudunk eljárni annak érdekében, hogy az Egyesült Államok, az Európai Unió tagjai részt vehessünk egy olyan megbeszélésen, amelyiknek az lenne a célja, hogy a jövő ne legyen ugyanolyan, mint a múlt. Az első megfigyelés a válaszadás kapcsán, ugye részletesen elmondtuk, hogy mi az, amit találtunk, ez a múltra, és a jövőre az vonatkozik, hogy mi az én véleményem hát a szabályozó munka és a, az arbitrázs, a békítési tevékenység mit is jelent, hogy milyen mozgástere van az egyes nemzeteknek, és hogyan tudnak ebben együtt működni. Úgyhogy több hónappal ezelőtt is voltak ezzel kapcsolatos megjegyzések. Azt gondolom, hogy ez egyértelműen az, Egyesül, az Európai Unió, az Egyesült Államoknak megfelelő prioritást kell biztosítani a szabályozó keretnek, a szabályozási keretnek. És, és itt a leggyengébbekkel is törődni kell. Említettem már azt, hogy van két olyan intézmény volt a 2000-es évek elején, ahol megjelent a konszolidált szabályozás, és megfelelő törvényes alapokon, de az AIG esetében is látható volt, hogy hogyan alakulnak a hitelezések, és amikor az Európai Unió most létrehozza ezt a felügyeletet, hát már akkor is jó lett volna, hogyha megfelelő kapcsolat van a két ország, illetve az Egyesült Államok és az EU között, és a pénzügyi tranzakciókra vonatkozó adó és az egyéb ilyen kérdésekről nagyon komoly vita volt a múltban, és emlékszem, hogy ez majd, hogy nem kizárólag a demokraták pártolták annak idején, hogy ha lett volna megfelelő, megfelelő jogszabály erre vonatkozóan ideiglenes alapon, akkor lehetőség lett volna arra, hogy megfelelően tudjuk biztosítani a mentő csomagokat, nem feltétlenül valamilyen alapból, és nem pedig az adófizetői pénzekből. Most a képviselői ház elnöke is azon gondolkozik, hogy ezeket a jogszabályokat el kell fogadni, tehát az Egyesült Államokban is van egy ilyen gondolkozás. But I, but I, I actually want to just amplify one more time. De én azt hiszem, hogy ez a kérdés ezzel kapcsolatban egy intézkedés adok ott aggodalomra, hogy itt megint nagyon nagy a, a mozgástér, és ami érdekes számomra, ugye, hogy három évvel azután, hogy ezekre a mentőcsomagokra sor került, nem csak nálunk önöknél is, az itteni kormányok is mentettek meg bankokat, és most a, az ipar ugyanúgy folytatja, a bankszektor ugyanúgy folytatja lobbizást, mint az a két hatalmas jelzálog óriás, a Fannie Mae és a Freddie Mac. És őket minden lobby tevékenységből száműzték annak idején, és a Wall Street intézmények sem engedték be őket. Köszönöm szépen, fél, és akkor most Pietikhájnen, majd Rodi Kráca képviselőknek adom meg a szót a néppárt képviselőinek. Köszönöm szépen, és köszönöm ezt a nagyon nyílt és nagyon jó átfogó elemzést arról a munkáról, amit az önök bizottsága végzett, és nekünk már volt lehetésünk ezt megismerni, amikor az Egyesült Államokban jártunk. A következtetések sok mindenben megfelelnek annak, amilyen következtetéseket mi vontunk le. Azt gondolom, hogy az első pont a legfontosabb, mégpedig az, hogy a válság elkerülhető lett volna. Tehát a legfontosabb felelősség, a legnagyobb felelősség get a politika és a döntéshozók viselik ebben a tekintetben. És ez egy nagyon komoly szabályozási kudarc volt, illetve a felügyelet kudarca és amikor az Atlanti óceán két partján különböző mandátummal, ugyan különböző módszerekkel, de ugyanazon a témán dolgozunk, és a következtetéseink is hasonlóak, mégpedig a felügyelettel kapcsolatosan, hogy milyen lépésekre kell sort keríteni és azt kérdezném, hogy van-e valamilyen javaslata erre vonatkozóan, hogyan lépjünk tovább, minek utána tudjuk, hogy a G20-ak nem igazán aktívak valamilyen szabályozási reform kidolgozását illetően. Köszönöm szépen. Rodi, a két kérdést együtt. Gráca kolléganő. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Igen, én most görögül fogok beszélni, Angelidis úr. Én nagyon örülök, hogy itt van, van az örömmel és megtiszteltetésben van részünk, hogy öntől hallhattuk ezt az előadást, a bizottság munkájának értékelését ön vezette ezt a bizottságot. Annál is inkább örülök, mert ön is görög származású, és ugyanarról a vidékről származik, mint én arról a sziget csoportról. Nagyon érdekesnek tartottam mindazt, amit elmondott a személyes javaslatait illetően is a jövőbeni lépésekre vonatkozóan. Ezt különösen nagy érdeklődéssel figyeltem és az Európai Uniónak és az Egyesült Államoknak szorosan együtt kell működniük, mondta ön, ez így van. Nemzetközi szintéren is fontos, hogy ez a két nagy gazdasági és pénzügyi blokk együtt működjenek, gyakorlatilag elkerülhetetlen ez az együttműködés. A G20-ak is azon van, hogy az Európai Parlament sürgetésére hogy az EU domborítsa ki a g 20 belül is ennek az együttműködésnek a szükségességét. A kérdésem, és hát nem tudom, hogy ön vagy a bizottság, hogy itt egyfajta kölcsönhatást figyelembe vettek e az amerikai és az európai piac között a válság terjedését, illetve a válságra való reakciókat, illetően végeztek-e összehasonlításokat a szanálási intézkedések között az Európai Parlament nagyon aktív volt annak idején, és nagyon előkívánta és szorgalmazta azt, hogy a felügyelet sokkal szigorúbb legyen, és sokkal becsvágyóbb, mint amit a nemzeti kormányok bevezettek. Mi több felügyeletet, több szabályozást akartunk. Ez az első kérdésem. A másik pedig az adózással, a pénzügyi szektor adózásával kapcsolatos mindannyian elismerjük, hogy a pénzügyi piac nagyon fontos a finanszírozásban, pontosan most, amikor a válságból próbálunk kilábalni. Tehát hogyan értékeli az ezzel kapcsolatos javaslatokat? Gondolja például, hogy az Európai Unió önmagában bevezethet egy pénzügyi tranzakciós adót, vagy pedig itt is egyfajta mm, áfára lenne szükség a pénzügyi tranzakciókra vonatkozóan? Voltak már ilyen megfontolások az Egyesült Államokban? Uh, thank you very... Köszönöm szépen. Köszönöm az elismerését a közös örökségünknek. az minden, mindkettő az jó tenger szépségeteiről származunk. Szeretnék egy általános megjegyzéssel én, hogy miért is olvastam, amikor ide készültem minél többet az Európai Uniós politikai döntéshozatalra. Az én munkám ugye arra koncentrál, hogy az elmúlt másfél évben mit is tettünk mi az Egyesült Államokban, de tudva azt, amit tudok, a, a vizsgálóbizottságból származó tapasztalataim azt mutatják, hogy a, a szabályozók együttműködésének a leghatékonyabb módja az, hogy hogy minél mélyebb kétoldalú eszmecseréket kellene folytatnia a szabályozó ügynökségeknek. Igen, vannak rendszer szintű problémák is, de hát vannak intézmény specifikus, termék specifikus problémánk is. És hát én ugye ezt az ügyet abból a szempontból is megvizsgáltam, hogy a befektetési bankokban milyen felügyelet van, és ebből a szempontból úgy tűnik számomra, hogy az Unióban megfelelő szabályokat hozta 2004-ben, ugye a megfelelő irányelvet fogadtak el. Például, hogyha megvizsgáljuk az AIG esetét, és megnézzük az Európai Uniós irányelvet, akkor nagyon is világos, hogy, hogy a felügyeletnek kell a az EIG teljességét, tehát a szabályozó ügynökségeknek az EIG teljességét kell felügyelnie az irányelv értelmében. A mi vonatkozó illetékes ügynökség is aláírta ezt a szerződést, de nem tudta, hogy tulajdonképpen felügyelheti az egész holdingot, az egész koncernt. Tehát nem is tudtak semmit arról, hogy az LG milyen CDS kínlévőségekkel rendelkezik. 79 milliárd dollárról beszéltünk itt, amelyek valóban dominóként összeomlottak, és, és aztán 180 millió dollárnyi veszteséghez vezetett mindez. Tehát sokkal komolyabb határokon átnyúló felügyeletre van szükség, illetve olyan szabályozó felügyeleti szervekre, amelyek határokon át működnek nemzetközi közegbe. Ami a pénzügyi tranzakciós adót illeti, nekem ezzel kapcsolatban vannak személyes ö, személyes véleményem van. De hát hogyan is jellemezhetnénk ezt a tranzakciós adott. Én az unió nevében ugye nem beszéltek, de Amerikában a, a közvélemény prudensnek tekinti magát. Ők, ők azt látják, hogy stabil, megbízható intézményeket megmentett az amerikai kormány. Tehát ez most azt jelenteni, hogy a vakmerő felelőtlen viselkedés majd a kormány és a biztosítók előnyben fogják részesíteni? Tehát ha valaki kiugrik az ejtőernyő nélkül, akkor is meg fogják menteni? Az Egyesült Államokban elég megfelelő prudens rendszerrel rendelkeztünk a betéti tekintetében. Mi biztosítóként léptünk föl, és adókat is vetettünk ki a biztosított társaságokra. Ez volt a Dodd-Franks törvény. Én személy szerint azt a megközelítést támogatom, amikor megfelelő díjakat szabnak ki annak érdekében, hogy a károkat is fedezni tudják megfelelő esetben. A pénzügyi tranzakciós adóhoz nem tudok igazán hozzászólni, ami itt folyik, ugye az Unióban arról nincs megfelelő eh, információm, nem tudok igazán jó eh, ítéletet hozni erről, de arról tudok beszélni, hogy, hogy Paul Ryan eh, által javasolt költségvetés, ugye a republikánusok vezetője a, a képviselőházban, ő tehát szeretné megakadályozni ezt a fajta fellépést az adóztatást. De ehhez nem szeretnék többet hozzáfőzni. De még annyit hozzátennék, hogy az Egyesült Államokban egy másik vita is folyik, az pedig azt jelenti, arról szól, hogy a kockázati tőkék, a magántőke alapok számára hogyan lehetne a kamatokat megadóztatni, hiszen itt ez az ő nyerességük, és hát hosszú ideje próbáljuk ezt meg, normál jövedelemként adóztatni, az ő nyereségüket megpróbáljuk normál jövedelemként megadóztatni, és ez a pénzügyi ágazat számára egy, egy nagyon nagy változás jelentene, hiszen ez egy jövedelem számukra. Most pedig Sergio Kaferátinak adnám meg a szót a Szociáldemokrata párt részére. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Ancselides professzor úr, ön nagyon tiszta, világos szavakat használt, amikor felvázolta az ön által elnökök bizottságnak a konklúzióit. Egyes megállapítások az én szempontomból rendkívül értékesek, pontosan azért, mert a az őszintesség égisze alatt születtek. Ön azt mondta, hogy a válság előre látható volt. És ez rendkívül erősen megérintett engem, ugyanis ez azt jelenti, hogy ön elismeri, és a bizottsága is elismeri azt, hogy nagyon sok szereplő részéről a pénzügyi világban, Amerikában egy ők tehát alábecsülték más esetekben viszont nem vállalták fel a felelősségüket. És ezeknek a következményei volt először ez a pénzügyi lufi, majd a válság a, katasztrofális következményeivel együtt. Ez azt jelenti, hogy a felügyeleti rendszer túl gyenge, sőt, egyes esetekben nem is létezett. Úgy gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy a jövőt illetően, hogyha el akarjuk kerülni az ilyen jelenségeket, akkor szükség van arra, nem csak, hogy megerősítjük a felügyeleti rendszereknek a megerősítését, hanem a szankcióknak a megerősítésére van azokban a esetekben, amikor személyek vagy intézmények nem teszik a dolgukat. Ez rendkívül érdekes. Az önországában, országában, mint ahogy a mi ö, országainkban, EU, dél, Európában, elterjedt a vállalati felelősségnek a rendszer, és a bankok voltak az elsők, akik ehhez fordultak. Azután, ami megtörtént, egyértelmű, hogy a saját koherenciának a leírása és a saját eh, erősségeknek a leírása között és a tényleges eh, tények között óriási szakadék van arra gondolnék, hogy érdemes lenne egy, egy társadalmi felelősséget leíró eh, rendszert is, amelyik nem csak hogy kötelező lenni alkalmazni, hanem nagyon erős retorziókat is előírna, amennyiben ezeket a szabályokat nem tartják be. Ön azt mondta, hogy a válságnak a hatásai legalább egy generáción keresztül még fennállnak. És én is így vélem, a mi bizottságunk működése alapján, eredményei alapján, hogy valóban legalább még egy generáción keresztül megmaradna a válságnak a hatása. De akkor miért van az, hogy az Egyesült Államokban az önbizottsága megbizatást kapott arra, hogy elemezze a pénzügyi válságot, a pénzügyi következményeit? Miért nem egészítették ki ezt a bizottságot egy másikkal, vagy egy újabb mandátummal, amelyiknek régvén a gazdasági és társadalmi vetületeit is elemezzék. Számunkra meglepő volt az, amikor láttuk, hogy az Egyesült Államok kormánya az egészséggel kapcsolatos intézkedéseket vezetett be, jólét intézkedéseket vezeted be, tehát és ugyanakkor nem foglalkozott azokkal a személyekkel, akiket a válság érintett negatívan. Köszönöm szépen. Muchas gracias. Köszönöm. Jó magam, és Köszönetet szeretnék mondani a bevezetőért, köszönöm szépen a konklúziókat, mert ezek igen nagy visszhangot kapták már az európai sajtóban, és nagyon pozitívnak tűnik az, hogy az első konklúzió meg pedig az, hogy a válság elkerülhető lett volna. Ez ugyanis rendszerbeli hibákból eredt a felügyeleti rendszerben, illetve a szabályozásban. Mert az történik, azt látjuk, hogy sokszor a problémák a jóléti időszakokban már jelentkeznek, de senki nem figyel oda rájuk, mert pont azért, mert euforikus a piaci helyzet, és senki nem veszi észre, nem veszi komolyan a vész jelzéseket. Mi azt láttuk, hogy nagyon nagy volt a bizonytalanság, mert senki nem látta át világosan, hogy mi is történik a pénzügyi világban. Három dolgot szeretnék eh, közzétenni, hogy elindítsak egy eszmecserét. Az első, a hitel. A hitel nem csak a magán eh, szereplőket érinti, hanem a javaknak az értéket érinti, eh, tudjuk azt is, hogy ennek határt kell szabni, és tudjuk, hogy ezek a szabályok, amiket bevezettek, ezek elégséges, nem szükséges további tűzzárogátakat bevezetni. A hitel tehát nem lett korlátlan. A, mi a, a pénzügyi nyerességeket illeti az a benyomásunk, hogy megint visszatérünk ugyan oda, ahol voltunk a válság előtt. pedig meg ki sem léptünk a válságba, de még mindig vannak problémák ezen a területen. Úgy vélem, hogy többet tudnánk együtt dolgozni ebben az irányban. A harmadik, ezek a rating ügynökségek, a, a, amelyeknek az lett volna a, szabá, a feladatuk, hogy megfelelő mutatóként működjenek annak érdekében, hogy mindenki tudja, hogy hányadan állunk. De ez nem működött ugyanis sokan érdekeltek, ezek maguk, ez a hitelminősítő intézetek érdekeltek voltak bizonyos kritériumok előtérbe helyezésében. És hogyha ez nem tudjuk megszabni, akkor nagyon ingatak lábakon állunk. Köszönöm. That's a lot. Ez nagyon sok kérdés volt. Na, megpróbálok megpróbálom összeszedni a darabokat, és összeállítani a képet. Itt ugye többen említették azt, hogy elkerülhető lett volna ez a válság. Ez nagyon fontos, kritikus jelentőségű, hiszen hiszen sokan úgy vélik, hogy az a válság ez csak kis kátyú az úton, hogy senki sem láthatta volna ezt előre, ezért nem is lett volna elkerülhető, senki nem tehetett volna semmit se ez ellen, és hogy ezért nem volt megfelelő politikai válasz. Én, én is ugye részt vettem ebben a folyamatban, én is már ismertem a pénzügyi ágazatot, de de engem is megdöbbentett ez a rengeteg információ, ami elérhető volt a politikai döntéshozók számára illetve a vállalatok igazgatói számára is, akiknek ugye felel, akik felelősséget tartoztak a részvényeseik felé. Tehát ők a vezető szereplők nagyon sok információval rendelkeztek, ez megdöbbentő volt számomra is. Ugye ott vannak ezek a sötét piacok, erről beszélünk, de hát ők tudták, hogy amikor az ingatlan buborék kipukkan, akkor annak milyen mély és súlyos következményei lesznek. Tehát arról szó sincs, ha ne lett volna megfelelő információ a hitelezési gyakorlatokról, arról, hogy mivel jár az ingatlan buborék kipukkanása, és egyáltalán, hogy azok a tendenciák hova vezetnének. Ami, az a kérdés, ami, amit én feltettem magamnak, az az, hogy miért nem lépett senki sem, miért a semmiféle intézkedést. Hogy miért lehetett az, hogy tovább folytatódhatott ez a folyamat. Először is a jutalékok, a javadalmak, bónuszok annyira csalogatóak voltak, hogy senki sem akarta hosszú távú következményekkel foglalkozni. Még akkor sem, amikor információkkal rendelkeztek arra vonatkozóan, hogy hogy, hogy igen, és ez egy ponzi séma, tulajdonképpen egy piramis játék, amely összeomolhat de mivel folyamatosan állandóan bónuszokkal és díjazással látták el a felelősöket, ezért nem foglalkoztak ez IBG, YBG, ez a, a le rövidítése annak, hogy a, mire ez megkezdődik, a válság addigra én már eltűntem. Ezen kívül a figyelmeztető jelekről nem vettek tudomást, legalábbis a mi országunkban, mert mert úgy gondolták, hogy a piacok majd kiigazítják saját magukat automatikusan És a, minden politikai párt úgy vélte, a, már a Clinton kormányzat és a Bush-féle kormány is a, a, úgy vélte, hogy elég, hogyha a piac saját magát szabályozza. És még 2007 végén, és még 2008-ban is sokan gondolták azt, hogy majd a piacok kiigazítják magukat, és nem számítottak ezekről a, kom, ezekkel a kompenzációkkal, bónuszokkal. És igazából még a legfontosabb döntéshozatalhozóknak sem voltak meg az információk arra vonatkozóan, mivel is fog ezt járni. De hát a gravitáció megváltozása az a, a rakétára is nagy befolyással van, tehát itt ezek a nagy változások mindenkire kiadottak, mondta egy professzor. Úgy gondolom, hogy ezen kívül pedig a képesség a kérdéses az, hogy mit lehet tenni az, hogy milyen gyorsan uh, mozog a Wall Street, mennyi, és azt mennyire képes a szabályozási uh, ágazat követni. Fontos, hogy legyen politikai akarat, de hát a politikai ideológia ugye arról szólt, hogy nem kell igazán bevatkozni. Hogyha elolvassák ezt a könyvet, ott ugye a szabályozók hát is jellemeztük, és itt azt láthatjuk, hogy a felügyelet nem abban látta a feladatát, hogy a bankokat ö, megrendszabályozzák nem volt politikai akar, de képesség sem volt erre. Beszéltem Ben Bernankivel is erről, mert úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, az, hogy a, a tehetséges tudással rendelkező embereknek meg kell adni a képességet arra, képesek őket tenni arra, hogy, hogy lépni tudjanak. Tehát tudunk sok mindent a Wall Street-ről, de nem adjuk meg a lehetőséget a szabályozóknak, a felügyeletnek, hogy lépjenek számomra az ideológiai kérdés volt a legfontosabb, és akkor visszatérnék Ellen Greenspan, ez mások is szerepet játszottak az ideológia kialakításában, de hát ő számos alkalommal kapott tájékoztatást arról, hogy milyen kockázatokat vállalnak magukra a kölcsönfelvevők, és ő mindig arra hajlott, hogy ne vezessünk be újabb és újabb szabályokat és egy privát interjúban, amely most már nyilvánosságra került, azt azt mondta, hogy ott, ahol ezt a ragadozó, ezt a szélsőséges közösségi hitelezési gyakorlatot látjuk, ott tulajdonképpen nem szabályzásra van szükség, hanem a bűnelkövet a a rendőrség fellépésére van szükség. És hát azt láthatjuk, hogy mindenhol csalásra került csalás jelzáló kitelezős terén, de a, csak három eset ö, került az igazságminisztérium elé. Egy Illinois és egy Kalifornia kisbank, illetve egy, ö, egy New Yorki fiók ügye került ma, ö, hivatalosan bíróság elé tehát itt nem volt átláthatóság, a, a pénzügyi ágazat túl hatalmas volt, a felügyeletnek nem voltak eszközei, és ezek mind nagyon fontos tanulságok, amelyeket le kell vonnunk, és ezeket a leckéket meg kell tanulnunk. Úgy gondolom, hogy nagyon fontosak azok a kérdések, amelyeket önök is megneveztek nagyon sokan nem szekték meg a törvényt, de eljutottak a határig, és erkölcsi etikai szempontból nagyon sokan védkeztek. És voltak azok, akik át is lépték a határt, de még őket sem szankcionálták megfelelően. Nagyon minimális volt a büntetés, például a City Group esete. 2007-ben a City Group folyamatosan azt kommunikálta a befektetők felé, hogy 13 milliárd dollárnyi a kiten, kilévőségük, a kitettségük, Tudom, hogy az unión belül nagyon időben és nagyon is korrektül tájékoztatni kell a befektetőket és a részvényeseket, de ez nálunk nem valósult meg. A Citigroup 2007 nyarán rájött arra, hogy a kintlévőségük sokkal magasabbak ennél a számnál. És szeptemberre már világossá vált, hogy több mint 50 milliárd dollárról beszélünk, és aztán októberben, október 15-én az igazgatóság kaptak egy nagyon részletes jelentést, ezt mi is megkaptuk a vizsgálóbizottságban, és ebben a jelentésben részletezték azt, hogy nem a nyilvánosságra hozott szám a, a, a valós száv, hanem több mint 50 milliárdnyi kilévőségre beszéltünk a Citigroup esetében. De ő akkor is a befektetőknek még ezután is a 13 milliárd dollárról beszélt, és hát ezt mivel büntetik? a, a 7 millió dollárt nyerességgel rendelkező igazgató, ő 100 ezer dollárnyi büntetést kapott. Tehát nincs igazi elretentő ereje annak, hogyha valaki több millió dollárt keres egy évben, és akkor pár ezer dollárnyi büntetést kell kifizetnie. Ez a, a válságot követő felügyeleti politikának az egyik hiányossága volt, hogy nem megfelelők a szankciók nem elég kompetensek, és család termékeket dobtak a piacra ezek a cégek, és valójában azok az emberek fizették meg, fizették ezt meg, akik tripla ás értékpapírokat szerettek volna szerezni, és azt hittek, hogy ilyen papírokat szereznek a hitelminősítő ügynökségüknek most már sokkal komolyabb szabályoknak kell eleget tenniük, most már a modelljeiket, az elemző modelljeiket nyilvánosságra kell hozniak, és az egyik legmegdöbbentőbb dolog az, hogy, és ugye említettem a Moody's-t, a Standard Poor's is említhetnénk, de mi a Moody's esetében végeztünk vizsgálatot, és mondtam a 40, 2007 között nagyon sok jelzálog hitelt AAA-ként minősített, és egy, egy 1996-os modellel dolgoztak, az elsődleges jelzálogokra kidolgozott modellel dolgoztak, és nekem az a véleményem, hogy el kell mozdulnunk onnan, hogy a, a biztosítók fizessenek a hitelminősítésre, hiszen itt érdek, érdekek ütköznek, a Dodd-Frank törvényben az a követelmény is megfogalmazódott, hogy, hogy egy, egy független rendszernek, egy független intézménynek kellene kijelölni a hitelminősítő intézetet, ne pedig azt, hogy egy-egy biztosító maga jelöl ki, hogy ő a Standard Post-tól vagy a Moody's-tól szeretne minősítést kapni de az az igazság, hogy maga az alapmodell volt korrupt. Nem tudom másképp nevezni, másnak nevezni azt. És aztán néhány kérdés még az adósság mértéke. Én uh, úgy gondolom, hogy prudensek voltak a nemzeti hit, uh, illetve nem voltak elég prudensek a hitelezési uh, követelmények. Életem több mint felét a magánszektorban töltöttem, és akkor visszatértem, a közférebe, a magánszférebe, nagyon is megdöbbentett az, hogy, hogy milyen gyakorlatok vannak most uh, forgalomban. Tehát a, hitelező, a hitelek engedélyezésének a rendszere nem volt elég prudens és sem megfelelő, ezen javítanunk kell. Nem tudom, hogy most lezárjam -e ezt a választ. Igen, ez most elég volt, hiszen már csak 30 percünk van, és még hatan kértek szót akkor még 30 másodpercet hadd kapjak. Van egy jó modell a, a, közösségi újrabefektetési törvény nagyon jól működik az Egyesült Államokban. Ez azt jelenti, hogy a bankoknak hitelezniük kell azokban a, azokon a környékeken, ahol elő, korábban nem hiteleztek, itt ugye a stabilitás követelményeknek úgy gondolták, hogy ezek a szegény közösségek nem tesznek eleget, de ehhez kapcsoltuk még a felelős e, felelősség követelményét. Most pedig akkor a liberálisok, a harmadik legnagyobb frakció kapja meg a, a szót, Gay Mitchellé. Azt tudom, hogy ő nem tud végig itt maradni, tehát ő kapja meg a szót. Thank you, Chairman, and thank you, Mr. Angelides. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Angelides úr. Az én kérdésem az, hogy mennyire szabadok a piacok, és hogyha tehettem, akkor ugye ott a szabad médium, és mégsem szabad, ugye mi politikusok kialakítjuk a magunk gyakorlatait, hogy hogyan tudjuk a médiát befolyásolni, ugye, hogyan tudjuk elérni, hogy kedvező tudósítást adjon rólunk. Tehát a média nem szabad, nagy része nem szabad. És hát parlamenti demokráciában élünk, és hát természetesen ebben is vannak érdekek. Úgyhogy véleményem szerint itt a demokrácia hibáját kell megállapítanunk, mert üzleti szinten is ugyanígy van ez például a részvényesek ugye megvetés tárgyai sok esetben. Na most használjuk ezeket a fogalmakat, hogy parlamenti demokrácia, szabad média, szabad piac, de mennyire szabad? ez a piac. Ki ellenőrzi, hogyan ellenőrzi, és azok, akik ott vannak a piacon. Én magam a szabad piac híbe vagyok, de van igazi szabad piac, amit nem manipulál senki a saját céljaira. Tehát hogyan, és csak egy kis számú ember az, aki képes manipulálni a piac. Tanulmányozták ezt, hogy mennyire szabad a piac? Um, Azt hiszem, hogy mondjuk ez egy nagyon nagy kérdés, és persze mi vizsgáltuk, vagy legalábbis megnéztük, hogy ezok a vádak, hogy milyen manipulációkra került sor a pénzügyi tőzsdéken, és mi megnéztük és voltak olyan pénzügyi cégek, amelyeknek az árai úgy alakultak, hogy annak alapján minden másra lehetett következtetni, csak szabad piacra nem. Világos, hogy a jelenlegi struktúrák, a vállalatok, a részvényesek, a mostani kormányzási modell, ez nem működik, ez nem jó és én ezt úgy mondom, mint korábbi pénzügyminiszter Kaliforniában. Én ugye ezzel foglalkoztam, ott van a legnagyobb nyugdíj alap Amerikában. És mi nagyon aktívak voltunk a corporate governance területén is, és ami alapjaink is, azok az alapok, amelyeket mi működtettünk, nagyon komolyak voltak, és nagyon mi nagyon sok kampányt is folytattunk annak érdekében, hogy, hogy ezek megfelelően alakuljanak. De azt mondom, hogy mi a, a részvényes, az érintettek demokráciáját éljük, és nagyon sok esetben az igazgatóság, akik ugye a részvényeseket, részvényeseket képviselik, ugye ezt az értéket, a shareholder value-t tartják szem előtt, és ez sokszor a vállalatnak nem tesz, nem tesz jót. Úgyhogy ez a fajta modell, a vállalatvezetésnek ez a modellje nem jó, és sok esetben nem is tudnak az AIG esetében például a, az ügyvezető igazgatók nem is ismerték minden esetben a helyzetet, hogy a 79 milliárd dollár amiről szó volt ennek idején, hogy ez mind, mind kizárólag a, a shareholder value érdekében állt, úgyhogy nem volt megfelelő a, a vezetés, és ezeket a vállalatokat nem megfelelően vezették, és a, az igazgatók nem is igazán voltak mindennel tisztában sok esetben. Még egy példa. Van egy aktivista és egy rendkívül tehetséges befektető, és három más részvényessel 50,3%-ot tudott kontroll alatt tartani, és nem igazán volt ez egy aktív vállalatvezetés. Köszönöm, Phil, és Ole Schmidt kollégám Svédországból nincs itt, mert egy más konferencián vesz részt a parlamenti büro ülésén, és én magam három kérdést vetnék fel a jelentésükben szólnak a lobbizásról Washingtonban, és ha a számokat látjuk, akkor én mindig megdöbbenek, amikor látom, hogy egy milliárd dollárról volt szó, és ennyit kell egy elnökjelöltnek előteremteni, és hogy a Wall Street három számjegyű összegeket költ ilyen célokra. Szóval van-e olyan kezdeményezés, hogy ezt megállítsák, hogy fellépjenek ezzel, mert világos, hogy ez egy plutokrácia, ez nem demokrácia. A pénz kormányozza az országot. Másik dolog. A pénzügyi szektorban a teljes gazdaság olyan súlya van jelen, ami nagyon magas. Az Egyesült Királyságban is meg lehet ezt nézni. Szóval a kérdésem, hogy van-e olyan szándék, hogy újra iparosítsák az USA ipart, ugye megállítani a kiszervezést és bizonyos iparágakat visszahozzanak az országba. Nálunk Európában nagy a költségvetési deficit, de hát önöknél is komoly az államadósság. A kérdésem, hogy az államadósság mennyiben tudható be a globális pénzügyi válságnak? Hát jó kérdések, nagy kihívást jelentenek számomra, és nem is biztos, hogy teljesen egyértelmű választ tudok adni a lobby tevékenységgel kapcsolatosan. A jelentésünkben jeleztük, hogy a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó iparág két milliárd dollárt küld, költött lobby tevékenységre szövetségi szinten, tehát az állami szinten. És hogyha egyebet is hozzáadjuk, akkor ez, ugye stratégiai tanácsadókat, médiatanácsadókat, akkor ez 1992 2009-től 2008-ig állt fenn ez az összeg. És hát ugye önök említette, hogy a kampányköltségek hogyan alakulnak, hogy egy milliárd dollár per jelölt. Hát ez nagyon rossz, ez, a, ez az egész játéktér. Ez nagyon nagy befolyást teremt és a pénzügyi ö, szektor az befolyást gyakorol az országban a politikai és a gazdasági párbeszédre. Ez egyértelmű hogy és egymás a két szektor között nagyon sokszor van, van váltás hol itt dolgoznak, hol ott dolgoznak ugyanazok a személyek. Én azt mondanám, hogy ennek ugye számos oka van, és ez már a legfelsőbb bíróságon is kezdődhet. 76-ban, 1976-ban akkor egy reformot hajtottak végre, amely korlátozta a kampány mm, adományokat, hogy mennyivel lehet hozzájárulni a kampányhoz de azután a legfelsőbb bíróság módosította ezt a törvényt, és azt mondta, hogy egyetlen, egyetlen mm, individuum egyén sem, ha ugye most tehát a törvényen nem lehetett szabályozni bizonyos tevékenységeket ezzel a kampányfinanszírozással kapcsolatosan, mert a szabadságba való beavatkozásként értékelték. Úgyhogy a jómódú egyének bármilyen megoldást választhattak, és semmiféle korlátozás nem vonatkozott rájuk és hát a legfelsőbb bíróság csak növelte ezt a problémát, mert azt mondta, hogy még a, a nem csak a magánszemélyek esetében, hanem a a jogi személyek esetében is fennáll ez a lehetőség. Tehát, hogyha ez, ez nem változik rövid távon valószínűleg. Tehát ez volt a lobby. A második kérdés, igen, én már, amikor készültem erre az utazásra, és megnézem az önök bizottságának a munkáját, a KRISZ bizottságét, akkor ugye önök a diagnózissal foglalkoznak, és aztán azzal, hogy Európa hogyan lehet versenyképes, hogyan biztosíthatja megfelelő befektetéseket. Hát ez minden országban így van, és hát a, a politika egyfajta deficitet mutat, ugye nincs, mm, nem fordít megfelelő figyelmet azokra a területekre, ahol igazán szükség van befektetésekre, és ahol megfelelő minőségű, magas minőségű termének, termékeket tudunk gyártani. És én annak idején elnöke voltam, egy szervezetnek, az Apollo Alliance-nek, és itt a, a tiszta energia állt a középpontban, hogy ilyen munkahelyeket teremtsünk, meg voltak a lehetőségek, megvannak a természeti erőforrások, és hogy vezető szerepet töltsünk be a megújuló energiaforrások területén, és Számos politikát dolgoztunk ki, hogy ezt elősegítsük, és, le kell, és meg tudjunk szabadulni az importtól. És az önök bizottsága is sokat foglalkozik ezzel a területtel, ugye? a globális válság hatása az államadóságra, ez volt a harmadik kérdés. Igen, nagy, hatalmas hatás. És hát vannak olyan hangok a jobb oldalon, de hát ennek hatalmas hatása volt az egész szövetségi költségvetésre. Ugye csökkentek a bevételek, csökkent a foglalkoztatás, Kaliforniáról, Kaliforniát ismerem a legjobban, az én államomat, és itt hatalmas hatása volt a pénzügyi válságnak a közkiadásokra. Kalifornia még jó időszakokban is azt szoktuk mondani, hogy, hogy többet költött, mint amennyit beszedett, és 2006-ban amikor én indultam Schwarzenegger ellenében, akkor nagyon aggódtam, és ezt el is mondtam, hogy egyfajta leszálló ágba kerülhetünk, és Kalifornia 26 milliárd dollár deficittel küzd jelenleg, és most ez megváltozott, a tény, hogy nem volt felkészülve az állam mindarra. És a mai deficit legnagyobb része az éppen a fogyasztás és a foglalkoztatás hibáira vezethető vissza. 41 milliárd dollárral kevesebb most a bevétel, mint 2007 novemberében, úgyhogy 12 százalékos a munkanélküliség, a, fog, a, a fogyasztás is csökkent 17%-kal ez alatt az időszak alatt. És hát azt mondanám, hogy a tanárok nyugdíja az ugye 50 ezer dollárra rúg, és a tanároknak egyszerűen nem biztosította megfelelő ö, szociális ö, biztonság a mostani helyzetben. És most a néppárt egy képviselője ő kapja meg a szót. Kérem, hogy a fülhallgatót ő tegye fel, mert a saját nyelvemen fogok szólni. pēdējo uzdoto jautājumu par uh, un Kalifornijas piemēru, ko jūs minējāt, Anģelīdes kungs. Uh, a kaliforniai példát ö, ö, hallottuk. Angelides úr, azt szeretném tudni, ugye ön harmadik fél az Európai Unióban. Milyen jövőképe van? Mit gondol ön a jövőről? Ugye azt mondja, hogy Kalifornia többet költ, mint amennyit beszed, és a válság nagy hatással volt a helyzetre. Na most, ha megnézzük Európát, az itt a jogszabályok, a jogviszonyok teljesen mások. Az USA az egy federális ország. Texas szövetségi állam jobb helyzetben van, és lehet, hogy ők fel tudják vásárolni a kaliforniai értékpapírokat, kötvényeket. Na most mi történik a kamatbevételekkel? Hogy ezek száz százalékban úgy alakulnak, mint például Írországban. Láttunk erre példát, ugye az iradóság az nagyon nagy mértékben megnövekedett, és ugye a kérdés az, hogy a, a tőkét ugye új ö, papírokba fektetjük, és ezen a módon két tábor alakul, ugye ki vannak olyan országok, amelyek komoly restrikciós intézkedéseket hoznak, csökkenhet a GDP-jük évekre, nő a munkanélküliség, és lesz egy második tábor Európában, ahol a növekedés jelentős, ahol a foglalkoztatási ráta is emelkedhet, és ezek a sikeres országok lesznek. Tehát ez az első tábor, az még mélyebbre fog süllyedni egy 10-15 éves ciklusban. A kérdésem, hogy ön mit gondol, hogy ez a fajta forgatókönyv reális, reális lehet -e Európában? Tehát elérhetünk, eljuthatunk ide 10 év múlva? ugye egy hosszú távú kohéziós politika ugye arra irányult, hogy a tagállamok közötti különbségeket kiegyenlítse. De akkor, hogyha az intézkedéseink nem megfelelőek, akkor előállhat az előbb általam említett helyzet. Hogyan látja ön mindezt? Köszönöm. Um, thank you. Köszönöm szépen. Ez egy olyan kérdés, amelyet úgy az nem, nem tudom igazán jól megválaszolni, nem vagyok erre felkészülve. De hogyha utána beszélhetnénk, vagy a névjegykártyát ideadni, akkor majd gondolkodok és, és válaszolok erre, mert ez nem igazán az én szaki területem, ezért nem vagyok igazán um, felkészült arra, hogy jó választ adjak. A kaliforniai kötvényekről beszéltek ugye az Egyesült Államokban az egyes szövetségi államok csődöt jelenthetnek. Ilyenkor általában kifizetik a kötvényeket és a kamatokat is. Viszont a közszolgatások esetében például Kaliforniában csak az oktatást fizetik, tehát mindenféle közszolgáltatás, az egészségügyi szolgáltatás, az önkormányzatok mind kevesebb forrás, vagy egyáltalán nem kaptanak forrást. Nikolaus kapja meg a szót a, a oldal részéről. Köszönöm, elnök úr. Angelides úr, én mindig görögül beszélek, szeretném hangsúlyozni, örülök, hogy itt van körünkben, és örülök, hogy görög származású. Ez az egyik oka annak, hogy én is bátorságot merítettem ahhoz, hogy a következő kérdéseket feltegyem. Ezen kívül pedig a, az ön szavaiból azt vettem ki, hogy az ön bizottsága nagyon intenzíven tevékenykedett, és és néhány következtetésük valóban pozitívan meglepett engem. Az első kérdésem a következő lenne. Ugye megállapították, hogy nem volt elkerülhetetlen a válság. Éppen ezért szeretném megkérdezni önt, és hát nem feltételezem, hogy az Egyesült Államokban Marxot különösképpen részletesebben vizsgálnánk, de hát mégiscsak beszerré vált egy kötete. Szóval ugye visszatérve a kérdésre, ugye voltak azért figyelmeztető jelek, kialakultak ezek a buborékok, tehát ez nem vezetett ahhoz, hogy valóban riadót fújjanak az Egyesült Államokban? nem, nem gyanították, hogy kialakulóban van egy válság. Tehát ez az ideológia, ez a dogma annyira erős volt, hogy nem is akartak tudomást venni a figyelmeztető jelekről hát itt nem a történelem feldolgozása fontos számomra, hanem a, a következtetések levonása. Tehát ez az alapvető dogma, amely az amerikai eh, jegybankot eh, is jellemezte, hogy hát majd a piac maga elintézi azt. Um, tehát, hogy várható most a mea culpa, hogy ez az ő hibájuk volt, és levonják azt a következtetést, hogy a piacok nem tudják önmagukat szabályozni, és elindulnak egy új irányba. És aztán egy második kérdés, mivel olyan őszintén válaszolt, ezért felteszem ezt a kérdést is. Én, ez nem a bizalmatlanság jele, csak szeretném tudni, hogy az önök bizottságát uh, hogyan állították össze. Ugye mi mindannyian uh, képviselők vagyunk itt ebben a szakbizottságban, de az ön bizottságát milyen elvek alapján állították össze. Tehát a, az alapján jelölték ki a személyeket, hogy mi várható tőlük, vagy, vagy, vagy mi alapján? és ezen kívül felelősségre vonják majd az érintetteket, például jegybank elnökét. És még lenne egy kérdésem az amerikai bankokkal kapcsolatban. Ugye bizonyos bankokat megmentett az amerikai kormány, másokat hagytak csődbe menni. Hát jó, ez egy amerikai ügy, de azért mégiscsak nagyvonalúan kormányzati forrásokkal támogatták a bankok egy részét, és bankokat, majd hogy nem államosították, és most újra magánkézbe kell őket adni. Hát újra privát kezekbe kerülnek ezek a bankok, akik a csőd közelebe jutották a bankok. Lenne még több kérdésem is, de ennyi időnk valószínűleg nincsen. Köszönöm szépen. Először is. A, a, a buborékok kialakulása már figyelmeztető jel volt de hát mégiscsak a, azzal hitegették magukat az embereket, hát, hogy az amerikai jegybank képes lesz ellenőrizni a helyzetet, és meg tudja akadályozni, hogy a bobarékok kipukkadjanak. Ugye a nagy moderációról beszéltek, ez volt az ideológia. A pénzügyi piacok ugye egyre hatékonyabbá váltak, kevésbé ingatagá, és amikor a buborékok össze, kipukadtak, összeomlottak, akkor nagyon sok milliárdnyi eszköz fo- vesztettünk el, de hát tulajdonképpen egy évnél rövidebb ideig tartott ez, ami kiadott ez a vesztesség a foglalkoztatás szempontjából. Tehát emiatt így álltak ehhez hozzá abban az időszakban. A pénzügyi intézmények gyakorlata a jelzálók köcsörök tekintetében nagyon hasonlóak voltak ahhoz, amelyeket most is alkalmaztak. Ugye nyilvános ajánlattételek voltak, meggyőzték a a polgárokat, hogy hát ezek nagyon jó befektetések, ugye itt voltak különböző botrányok, amikor különböző személyeknek előnyt biztosítottak, hogy ők megvásárolhassák az első részvényeket. És például az Enron és hasonló vállalatoknak segítséget nyújtottak ahhoz, hogy az adósságokat rendezhessék ők ugye tiszteleteméltó cégek voltak, és 2001-ben 2002-ben, 2003-ban. Ugye nagyon sok botrány övezte a Wall Street-i tranzakciókat, és hát tulajdonképpen ez már egy figyelmeztető jele lehetett volna annak, hogy mi következik be később. Ugyanazokat a gyakorlatokat ö, alkalmazták, mint aztán később, csak aztán sokkal nagyobb ö, szinten ö, folyt ez a játék volt egy szenátor, aki az Enron összeomlása előestéjén, Paul Sörmerről beszélünk, megpróbálta megakadályozni ezeket, vagy korlátozni ezeket a gyakorlatokat. Tehát azt gondolom, hogy igenis volt már figyelmeztető jele, tehát ez a válság, ez, ez visszavezethető valahol erre az Enron környéki válságra. Klint úr és utalta arra, és talán nekem is korábban ki kellett volna erre térnem, hogy egy tíztagú bizottságban dolgoztunk, és és tudniuk kell, hogy a jelentésüket végül nem egyhangulak fogadtuk el. Hatan kerültünk a demokraták jelöltjeként ebbe a bizottságba. Négy uh, személyt jelölt ki a kongresszusi republikánus képviselőtestület, de nem választott képviselőkre volt itt szó, és mindenképpen már szakértelemmel kellett rendelkeznünk az ingatlanok, a pénzügypiac, a bankszektor tekintetében, tehát a, a, a releváns képességekkel rendelkezni kellett, tehát mindazokkal a képességekkel, amelyek szükségesek egy ilyen vizsgálat lefolytatásához a demokraták végül öt demokratát és egy független személyt jelöltek ki, még a négy republikánusok által jelölt személy négy republikánus volt. Öt demokrata és egy független megegyezett, de a négy republikánus megosztott volt, maguk között is megosztottak voltak. És a jelentésben van egy olyan mondat, amely a teljes felelősséget az, az amerikai kormány ingatlan politikájára helyezte, de kilenc másik tag nem így látta ezt. Három republikánus sok tekintetben eltérő véleményt képviselt, mint az az egy személy. Ő maguk azt mondták, hogy nagy rész egyetetenek azzal, amit a többség állít. Igazából az volt a különbség, tehát például egyetértettünk a hitelminősítő ügynökségek szerepében, az értékpapírosítás szerepét, és hasonlóan láttuk a csalásokat is, de ugyanakkor ők ne, nem voltak hajlandók felelősséget róni bárkire is. És mi pedig úgy gondoltuk, hogy ez alapvető fontosság, úgy gondoltuk, hogy mi munkánk nem csak abból áll, hogy megállapítsuk, mi történt, hanem az is, hogy megállapítsuk, miért történt, mi vezetett ide, és ki volt a felelős. Ez nem elég azt mondani, hogy a, a hitelezési normák, a jelzálók hitelezési normák nem voltak megfelelő. Olyan annyira felazultak ezek a normák, hogy már veszélyesé váltak, és sok száz olyan hitelt utaltak ki, amelyek már aznap, az engedélyezésük napján veszélyesé váltak. Ö, tehát ebben egyet egyetértettünk, de mi felelős és akartunk találni. Nagyon sok alkalommal végig gondoltuk ezt, és 2008. Július, júliusáig nagyon sokan egyszerűen nem voltak hajlandók fellépni, amikor is aztán sajnos már bekövetkezett a válság. Hogyha megvizsgáljuk a helyzetet, akkor láthatjuk, hogy vannak kisebb intézmények. Láthatjuk, hogy nagyon sok olyan takarékpénztár vagy banka, amelyek csődbe mennek. Amerikában nap mint nap mennek csődbe ilyen kis bankok, de a rendszer szinten fontos nagy bankok esetében kettőt engedtek csődbe menni, a Lehman Brothers, a másik pedig a Washington Mutual. Ez volt a második olyan intézet, ahol nem fizették ki a betéteseket. Washington Mutual nagy takarékpénztár Seattle a székhelye, az egyik legnagyobb jelzáló kitelező. De a kormánynak nem volt soha egy átfogó, konzekvens terve, megmentették Stan azáltal, hogy a uh, JP Morgan segítségével megtámogatták aztán csőd, gondnokság alajázték a Freddy Merket és a Fannie Mae-t, azért, mert olyan óriási méretűek és világszinten óriási adósságokkal rendelkeztek. A Lehman Brothers hagyták veszni, Tudnék egy hosszú magyarázatot mondani, ebben a könyvben leírtuk, hogy miért gondolták, hogy lehet a Lehman Brothers-t veszni hagyni mai napig a Bömbelenki azt mondja, hogy nem volt meg az a jogi ö, nem voltak abban a jogi helyzetben, hogy fellépjenek a Liban Brothers védelmének érdekében. Mi úgy gondoljuk, hogy nagyon sok oka volt ennek, voltak politikai okok, a, a többi bank megmentése miatt, amiatt aggódtak, ott még egyet már nem lehet megmenteni. Aztán féltek attól, hogy nem lesznek megfelelő partnerek ahhoz, hogy valóban megmentsék és rendezzék a Lehman Brothers adosságot. Ben Bernanke végül is azt mondta, ha, ö, azt mondta, hogy így ezzel, hogy csődöt mondott a Lehman Brothers, így a piac újra rendeződhetett. De igazából azt mondhatjuk, hogy nem volt komoly terv, vagy stratégia, napról napra születtek a döntések sokan azt mondják, hogy azért nem mentették meg a Lehman Brothers, mert hogy az összes pénzt az AIG-ra tartalékolták, amely ugye pár nap múlva majdnem csődbe is ment. Mindenesetre a kormány meghozta ezt a döntést, és ennek a döntésnek nagyon sok oka volt, én úgy gondolom lett, hogy az volt ennek az oka, hogy Paulson pénzügyminiszter úr Goldman Sachs sorait bővítette egy ideig, nem hiszem, hogy ő ilyen alapon döntött volna. Úgy gondolom, hogy őket inkább politikai agályok vezették. Lát, olvashatják a könyvükben, hogy nagyon sok ok vezetett ide voltak politikai okok, hogy már féltek attól, hogy még egy bankot megmentsék, és így tovább, és így tovább. Mário Borgézio kapja meg a szót az EDF. Kio. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is csatlakozom a köszönetnyilvánításhoz, és nagyon nagyra tartom Angelides elnök úr hozzászólását. Úgy vélem, hogy történelmi jelentőségű az együttműködés a két szakbizottság között. A válság kirobbanása után az angol királynő amikor találkozott az angol közgazdászok tudományos világával, egy meglepő kérdést tett föl. Azt kérdezte tőlük, hogy hogy, hogy önök közül senki sem fúj triadót, vagy jelezte az, hogy a pénzügyi válság hamarosan bekövetkezik. Mi a bizottságunk keretében meg néztük azt, meg tudtuk nézni a helyzetet. Francis Francisale no, Nobel-díjas közgazdász előre látta, és rámutatott az okokra, már korábban is. Tehát ő előre látta ezt a problémát. Szeretem tudni, hogy Amerikában, tudományos világban, a közgazdászok körében voltak már ilyen jelzések, amelyeket esetleg a Wall Street-i rendszer nem vett figyelembe, vagy a lobby, a hatalmas lobby cégekhez nem jutott el. Úgy vélem, hogy az, amit az ön jelentése leírt, hogy van egy árnyék bankrendszer, amelyik nagyobb volt, mint a szabályozott bankrendszer. És ez azért történhetett, mert azok a falak összeomlottak, amelyek korábban megakadályozták a spekulációt a, Glass-Stigall törvény értelmében. Az én kérdésem nagyon egyszerű. Az önök bizottsága nem gondolja-e azt, hogy szükség lenne arra, hogy visszaállítsanak olyan szabályokat, amelyek korlátozzák a befektetéseket úgy, ahogy a Glass-Steagall szabály ez szabályozta, ugyanis ki lett mutatva az, hogy a spekulációkkal foglalkozó bank lobbisták voltak azok, akik miatt megszüntették ezt a törvényt. Európában mi azt látjuk, hogy ez a szabály az univerzális bank elv ellen dolgozza. Márpedig ez egészen jól működött, amíg fennállt ez a törvény. A második kérdés. Nem gondolja ön, hogy egy kicsit furcsa ez a szuperfinanszírozás, amit a Fed bizonyos európai bankok felé nyújt? Mi van? Mi lehet emögött? So, uh, let me take each of these. First of all, we did talk to a number... Hát, ö, számos ö számos szakértőt vontunk be, sok egyetemi embert, akik már korábban is felhívták a figyelmet arra, hogy vannak olyan jelek, amelyek egy esetleges összeomlásra utalhatnak, és volt olyan is, aki elment a Fed éves konferenciájára is, és 2005-ben bemutatott egy előadást, illetve tartott egy előadást, amely éppen ezekről a kockázatokról szólt, és felhívta a figyelmet arra, hogy a rövid távú, rövid lejáratú kölcsönzés milyen hatásokkal járhat, és hogy ezeknek a swapoknak vészjósló hatása lehet az egész rendszerre, és hát később a mi bizottságunknak is elmondta ezt, az FCIC-nek, és a Harvard Egyetem akkori rektora is felhívta a figyelmet ezekre a veszélyekre, és ezek együtt járhatnak a technológiai változásokkal is, mondta. Na hát számos egyetemi embert hívtunk meg, és akkor ők már felhívták a figyelmet arra, hogy a válság nem kizárt. Azután először is gyakorlatilag ez a törvény a Glass-Stigler szabály az már lényegesen korábban megjelent, és azután kezdődött meg a Greenspan kormányzása alatt ez a nagymértékű értékpapír kereskedés. A City Group volt, ez egy hagyományos bankintézmény, és amikor megjelent a Glass-Stigler törvény, akkor hatalmas veszteségeket volt kénytelen elkönyvelni, valami 50 milliárd dollárt. Én nem azt mondom, hogy ez volt az oka, de a Citigroup kezdte meg ezt a lejtmenetet, és nagyon sok kockázatot vállalt, amelyet meg lehetett volna állítani. És ezzel a Glass-Steagall törvényel kapcsolatosan, amikor én 1900 20-as éveket vizsgáltam, akkor is meg lehetett nézni a pénzügyi intézetek helyzetét, és nagyon spekulatív értékpapírokat, kötvényeket ajánlott akkor is a bankrendszer, és nagyon sokan vásároltak ilyesmit. Harmadik kérdés nem is tudom mi volt, nem emlékszem. A harmadik kérdés volt, vagy elmondtam már? Nem? A harmadik kérdés mi volt? Megismételni a harmadik kérdését? A harmadik kérdés az az... A harmadik... A harmadik kérdés az az volt, hogy hogy volt az, hogy a Fed támogatta az európai bankokat? Hát nagyon sok régi dokumentumot tudtunk megszerezni, és az egyik kihívás éppen az volt számunkra, és ezt Klinz úr is tudja, hogy nagyon rövid idő volt. 2009-ben állt fel a bizottság, és mi hoztuk létre a csapatot, és 2010 decemberében kellett volna, aztán 2011. január februárjában fejeződött be ez a munka, tehát nagyon sok ajtót nyitottunk ki, de hát olyan információkat kellett begyűjteni, mondtam már az elején, és én tényleg hiszem azt, hogy nagyon sok ajtót nyitottunk ki, és folytatni kell a, a vizsgálódást, a vizsgálatokat és nagyon ö, sok információ állhat erről rendelkezésre, például a Fednél is a többi esetleges további vizsgáló testületek számára. Köszönöm, és nem tudom, hogy akkor most a jelentés készítőinek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy vélem, hogy nagyon sokat tanulhatunk abból, amit ön mondott. Azok, akik meghallgatják a szavunkat, azok számára, akik hallgatják azt az üzenetet, amit ön továbbított, nagyon sok aggály merül fel. Amennyiben az önök munkája befejeződött, amikor majd a mi bizottságunk véget ér a nyár eh, során, a tanulság, amit levonhatunk ebből, az az, hogy a politikáknak ellen kell állniuk a piac nyomásának. Erősnek kell lenni a politikáknak oly módon, hogy nyújtsák a piacoknak azokat az eszközöket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy jól működjenek a piacok. Különben látjuk, hogy mennyire nehéz haladni. Ön beszélt a csomagról, amelyet amely alapján egyesek a képviselőházban, Amerikában azon dolgoznak, hogy a kormány ne kapjon olyan jogosítványokat, amelyek alapján ellenőrizheti és szabályozhatja a piacot, ugyanaz a helyzet mi nálunk is. Nagyon sokan dolgoznak azon tehát, hogy gyengítsék a felügyeletet. De mi ezen dolgozunk? Ami a felügyeleti csomagot illeti, tehát ugyanazokkal a nehézségekkel nézzünk szembe, mint önök a tagállamok először is elfogadták az európai felügyeleti megerősítési mechanizmust, és aztán kiderült, hogy nagyon sokan vissza vonulót fújtak, mert eh, féltek attól, hogy egyes személyek túlságosan sok hatalmat kapnának a felügyeleti eh, rendszerben. Ön válaszolt eh, kollégánknak, Borgéziónak, hogy a Glasszik törvény a, a glass Act, illetve a befektetési bankok között én rámutatok erre a kérdésre a jelentésemben, és eh, ragaszkodok ahhoz, hogy ezt a helyzetet nézzük meg közelről. És az imént eh, azt mondtam egy sajtó értekezleten, hogy itt a szakbizottságunkban az első szakaszban, a munka első szakaszában elég holisztikus megközelítésem volt. Volt egy válság, pénzügyi, gazdaság és társadalmi válság. Nos, Sergio Conferati átvette ezt a szellemet, az első változat, amit én felvetettem, amikor ezt a válságot akartam elemezni, az ütközött azokkal, akik nem akarták látni ennek a válságnak a társadalmi gyökereit, amelyiknek révén a pénzügyi szektor kihasználta a helyzetet, olyanoknak és nyújtott hitelt, akiknek nem kellett volna, ugyanakkor amikor túlságosan radikális dolgokat javasoltak, javasoltunk szemben a pénzügyi piacokkal, ott már nem volt egyetértés. Úgy vélem, hogy ez az elképzelés, amely szerint azok, akik a válságot okozták, azok, akik megtalálhatják a megoldásokat a válságra. Ez nem áll meg Ön is azt mondta, van egy szabályos felügyelet, van másfelől a pénzügyi szektornak a lobby tevékenysége, és úgy vélem, hogy a demokráciáink és a piacaink működéséhez szükség van arra, hogy egy ellenállást dolgozzunk ki. Tegyük lehetővé a demokratikus működés. mégpedig ez nem lehet, hogyha nincs ellenőrzés. Úgy vélem, és remélem, hogy az a munka, amelyik a krízbizottság ott végez, erre fog elvezetni. A kollégáim nevében köszönöm, hogy megjelent a bizottságunknál, elnökünknek, és szeretném megköszönni, hogy meghívta önt, nagyon szoros határidők mellett dolgozunk, holnap utánig tudják a kollégák a módosító indítványokat benyújtani a végleges anyaghoz, és biztos vagyok abban, hogy az ön által elmondottakat a kollégák fel fogják használni, és be fogják építeni a jelentés tervezetbe. Én remélem, hogy ezt a szellemet is el tudom menteni az anyagba, hogy ön felszólalt. Hát végül még ott van a fejhallgató a fején, úgyhogy akkor az anyanyelvemen is szólhatok néhány szót. Pervans elmondta a köszönő szavakat, betartotta a szavát. Azt mondta nekünk, amikor Washingtonba jártunk, hogy ellátogat hozzánk és be fogja mutatni a jelentést, ezt megtette, ezért hálásak vagyunk. Egy nagyon nyílt vita folyt, és nagyon imponáló, nem csak az, amit az önök bizottsága elért, hanem hogy milyen nyíltan vállalta ezt a vitát, és mondta el, hogy hogyan alakult ki ez a jelentés, és ez a nyíltság nagyon imponáló volt, megállapíthattuk, hogy nagyon sok mindent egy az egyben át lehet venni. Nem ami az okokat illeti, hanem még tovább is mehetünk, és Pervans is említette, hanem talán a szociális struktúrák, az egyensúly hiánya, ezek is mind-mind hasonlóak, és mi is meg vagyunk győződve önhöz hasonlóan arról, hogy a válságnak még messze nincs vége. Éppen ezért nagyon fontos, hogy megfelelően döntsünk, és arra törekedjünk, hogy Európa és az Egyesült Államok válvetve haladjanak előre. Mi nagyon fontos és döntő, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió kéz a kézben cselekedjenek, hogy elkerüljük azt a kísértést, hogy a szabályozási lehetőségeket, tehát a választott bíráskodás adta lehetőségeket rosszul használják. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és hallottuk, hogy holnap már elmegy e, Európából, de hát lehet, hogy máskor majd ismét találkozunk. Köszönöm szépen. Thank you very much. And I... Nagyon szépen köszönöm. Nagyon nagy öröm volt és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehettem, elnök úr képviselő urak, nagyra értékelem azt a munkát, amit önök végeznek, és remélem, hogy amit elmondtam, segít önöknek, és a kölcsönös reményünk ugye az, hogy még a mi életünkben képesek leszünk elkerülni, hogy még egy ilyen bizottságnak kelljen vizsgálni a, egy hasonló válság pusztító hatását, tehát az egyik következtetés ugye az volt, hogy és ez a legfontosabb a mi jelentésünkben, hogy a tényeket soroltuk fel, hogy mi történt az elmúlt 30 évben, és hát a tények azok, azok makacs dolgok, és nagyon ö, sok ö, kritika hangzott el a pénzügyi szektorral kapcsolatban, és ö, gyakorlatilag két hónapja jelent meg a jelentés, és azóta egyetlen tényt sem tudtak cáfolni, úgyhogy én a tények barátja vagyok, és erre kell alapozni a jövőt. Köszönöm szépen. Thank you. Thank you. Now, now